Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Komisji. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Foglalkoztatási Szakbizottság ülésem. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése. Üdvözlöm a szakértőket az ETUK részéről, Nils Stramot, a Business Europe Industrial Relations Working Group elnökét, Akie van Hoek asszonyt, nemzetközi magánjog és polgári perrendtartás professzor Amsterdamban, Marek Benya, a Krakói Egyetemről, Finn Rudelli, a CE E MET, tehát az acélipari e, iparágak munkáltatóinak e, képviselője, Haglund úr, az építő és faipari dolgozók szakszervezetének képviselője, és Libus úr, az Európai Építőipari Szövetség elnöke. Üdvözlöm Agnes Jangerius asszony vendégeit, akik az Amsterdami szakszervezetek képviselői szeretettel üdvözöljük Önöket itt a foglalkoztatási szakbizottság ülésén. El is kezdjük az ülést, hiszen száz 20 perc áll rendelkezésünkre, ezért már is megkérem a szakértőnket, hogy 6 percben, mindenki 6 percben <clears throat> szólaljon fel. Sajnálom, hogy így kell eljárnunk, de hát 6 percben kell korlátoznom a felszólalásokat, és már is megadom. Léna Kár asszonynak, az ETUK titkárának a szó parancsoljon. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatjuk a véleményünket itt a foglalkoztatási szakbizottságban. Az ETUK már évek óta kéri a kiküldetési irányelv felülvizsgálatát. Számunkra 2007-2008-ban kezdődött a történet. Ugye a híres, hírhet Viking, Laval, uh, Raffert és Luxemburg ítéletekkel. E négy ítélet uh, a uh, belső piac és a szociális Európa közötti feszültségekre világított rá. Sajnos számunkra legalábbis sajnálatos, hogy a szociális Európa vesztett ebben a csatában. Tehát sajnos ezen a mérkőzésen mi alul maradtunk. A négy ítéletig más értelmezés érvényesült. A kiküldetési irányelv nélkülözhetetlen eszköz volt ahhoz, hogy megvédjük a munkavállalókat a határon túlnyúló szolgáltatás nyújtás keretein belül, de most már olyan eszközé változtatták, ami kizárólag a szolgáltatás nyújtást mozdítja elő, de nem védi már a munkavállalókat. A károkozás megtörtént, ezért vagyunk most itt, ezért küzdünk évek óta a felülvizsgálatért. És nagyon örülünk neki, hogy végre benyújtották a felülvizsgálatra a javaslatot. a 96-71-es irányelv előtt volt egy korábbi irányelv, az átültetés múlt évben, illetve idén zajlott le, egyes tagállamok lemaradtak. A végrehajtási irányelv hatályba lépéséig az átültetés, illetve a felülvizsgálat nem kezdődött meg, pedig a felülvizsgálat egész másról szól, mint a végrehajtás, a kettőnek nincs egymásra hatása. Természetesen nagyon érdekel bennünket az, illetve nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy a végrehajtási irányelv minél hamarabb alkalmazásra kerüljön, hiszen végletes kizsákmányolásra is, szélsőséges kizsákmányolásra is sor került a kiküldött munkavállalók esetében. Lengyel munkavállalók mesélték el, hogy milyen szörnyűségek történtek velük. Bízunk benne, hogy a végrehajtási irányelv a postafiók jelenséggel is leszámol, illetve azzal a jelenséggel, hogy a származási országhoz nincs is már kapcsolat, és állandó kiküldetésben dolgoznak emberek. A beszállítói jogviszonyjal is foglalkozni kell meglátjuk, hogy hogyan fog működni, hogyan ültetik el. De hogyha most visszatérünk a jelenlegi felülvizsgálatra, nos, ez a felülvizsgálat különböző témákkal foglalkozik, és azt gondolom, hogy az egyik fő kérdés, amit meg kell vizsgálni, amikor a jelenlegi 96-os irányelvre vonatkozó felülvizsgálattal foglalkozunk, az, hogy az Európai Uniónak tényleg ösztönöznie kell-e a szélsőséges munkaerő költségekre vonatkozó határon túlnyúló versenyt. Ugyan ugyanazon a munkahelyen dolgozó emberek közötti versenyt. Ugye itt vannak a munkáltatók, képviselői is. Rájuk tekintve kérdezem, hogy jó-e az, hogy tisztességtelen versenyt teremt ez a cégek között is mindenkit figyelmeztetnék rá. A munka nem árucik, nem lehet adni-venni. Mint említettem, nagyon üdvözöltük a felülvizsgálat tényét, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket tovább kell gondolni, így a bérezés kérdését, teljesen támogatjuk, széles körűbb, jobban tükrözi a jelenlegi fizetési helyzetet, vagy bérezési helyzetet a tagállamokban, és hogyha valaki meg akar győzni engem hogy a minimális bérrendszer jobb ennél a javaslatnál, akkor nem tud meggyőzni. A most benyújtott javaslat valójában jobban megfelel a valóságnak. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy vissza kell hozni az irányelvbe azt, hogy a bérezés, díjazás tagállami hatáskör. Ezt vissza kell tenni a szövegbe. Az egyenlő bérezés elérése problémát jelent pillanatnyilag, mert a felülvizsgálat csak egy típusú kollektív szerződést vesz figyelembe, a többit nem ami az időkorlátokat illeti, a kiküldetésre két év túlságosan hosszú, a, a különböző közvetítők nem valós kiküldetésre eh, keresnek munkavállalókat. Az elnök kérő, hogy most már fejezze be a hozzászóló. Igen, tehát eh, a mm, szociálpolitikai fejezet eh, jogalapját ki kell bővíteni, a szociális partnerek autonomiáját jelöl, javítani, illetve a beszállítói jogviszonya sok a probléma még. Itt megállok, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Hadd kérdezzem, hadd kérjem megnéz Trump urat a Business Working Group részéről, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a meghívást. Mielőtt konkrét példákat mondanék a bizottság javaslatára inputként, néhány általánosságot hadd mondjak el. Mi a cégek részéről, munkáltatók részéről nem gondoljuk, hogy szükség van a felülvizsgálatra. A bizottság ezzel a tagállamokat megosztja, és bizonytalanságot teremt a jövőre nézve. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő végrehajtáson múlik minden, a végrehajtási irányelv esetében, és nagyon aggasztó, hogy 13 tagállam még nem ültette át a az új ellenőrzési lehetőségek is lemaradtak a kívánatoshoz képest. Mi abban bízunk, hogy az Európai Parlament is hangsúlyozza majd a megfelelő alkalmazását a végrehajtási irányelvnek, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok jogsértés, amiről hallunk, és amit mi is elítélünk, kiküszöbölhető lenne a végrehajtási irányelv megfelelő alkalmazásával. Akkor jobban tudnánk, hogy a valós világban mi történik. Nem biztos, hogy a felülvizsgálatra szükség lenne. Fontos hangsúlyozni, hogy a régi tagállamok 96-ban éppen a kibővítés miatt állapodtak meg a kiküldetési irányelvben, és mm, tisztességes feltételeket akartak teremteni mindenki számára a konvergencia megvalósítása érdekében, és az egységes piacon a konvergencia továbbra is zajlik. Hát amikor tegnap Tyson biztost meghallgattuk Krakóban, és azt mondta, hogy a határon túlnyúló szolgáltatás nyújtás a szaktudás hiánya miatt, illetve a munkaköltség különbsége miatt érvényesül. Nos, sokkal inkább valóban erről van szó. Azok a cégek, amelyeket én képviselek a tagállamokban, úgy ítélik meg, hogy a kiküldetés egy jó lehetőség a szaktudás hiányának kompenzálására, és az ismerős jogi feltételeket lehet így alkalmazni ez nem egy kelet-nyugati probléma szerintünk. Lengyelország a legnagyobb kiküldő ország, de őket rögtön Németország és Franciaország követi 400 ezer kiküldöttel évente az teljes két millióból az EU-ban. Őket Hollandia és Spanyolország követi. Ezek nem keleti országok, nyugati országok, és ők is kihasználják a kiküldetés lehetőségét nagy hangsúlyt helyeztek mindig az építőipari helyzetre. A filket nem hívták meg, de én ismerem az álláspontjukat, és kérem önöket, hogy a fiekkel is lépjenek kapcsolatba. Konkrét példákat mondanék, a 24 hónapos korlát teljesen új szabály lenne. Gondoljanak bele, hogyha egy német cég Franciaországba kiküld egy dolgozót, akkor a francia munkaszerződést kell megkötnie, akkor visszakerül Németországba, újra német jog szerinti munkaszerződést kell kötnie. Ez sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem előnyös. csak amikor a nemzeti jog lehetővé teszi a derogációt, akkor maradhat valaki a saját országa szerinti jog alapján kötött munkaszerződés hatája alatt. A legtöbb tagállam azonban ezt nem teszi lehetővé, úgyhogy ez nem igazi valós lehetőség a munkáltatók, munkavállalók számára. Ráadásul a bizottság eh, javaslata eh, ismételt eh, adhok kiküldetésekről szól. Ez nem az építőiparra vonatkozik, a cégen belüli áthelyezésekhez kötődik, aminek nincs köze a beszállításhoz. Hadd mondjak egy példát. Nagyon sok országnak van gyakornoki programja, körbeküldik az embereket Európában. A bizottság javaslat azt jelenteni, hogy két év alatt öt különböző munkajogi szabályozásnak kellene megfelelnie az illetőnek a két éves szabály miatt. A fiatalok így persze megtanulnák, hogy mennyire bonyolult a munkaügyi szabályozás, és hogy hogy néz ki Európa. Itt a minimális bérezésről ugye áttérnének a díjazási új elvekre, erre majd a GA fog valamit mondani a beszállítással kapcsolatban a beszállító, a fő vállalkozóra vonatkozó szabályokat kell, hogy betartsa, vagy jogot kell, hogy kövesse. Ez azt jelenti, hogy minden egyes esetben, amikor a kivitelező vagy megbízott cég változik, akkor változnának a jogi feltételek a beszállító számára és a javaslat miatt másrészt eh, diszkriminálni eh, kellene a cégeknek. Eh, én azzal zárnám, ha már az elnök azt mondja, hogy zárjam le, hogy ez egy rémálom a cégek számára. Remélem, hogy a kérdéseikre majd konkrét példákkal jobban meg tudok válaszolni. Köszönöm. Köszönjük szépen Akien a Hog asszonyt asszonynak adnám meg a szót, elnézést, ha rosszul ejtettem volna ki a nevét. Ő, mint mondtam, a polgári perrendtartás, illetve a nemzetközi magánjoga professzor Amsterdamban. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és hogy néhány észrevételt tehetek inkább az egyetemi professzori székemből szemlélve, nem vagyok én szereplői ennek a kérdésnek, tehát a szabályok haté- hatékonyságát szeretném megvizsgálni. A minimum fizetések szintjénre való átállásról vita volt. Úgy gondolom, hogy itt a meglévő eset, különbséget kell tenni a között, hogy a meglévő esetjogot kodifikálják-e, vagy pedig szabályozzák a minimálbért. Ezen felül jelzem, hogy én munkaügyi ügyekben bíró vagyok, és jelzem, hogy az átláthatóság a bérek tekintetében egy igazi problémát jelent. Biztosítani kell, tehát, hogy a cégek tudják, hogy mennyi a, a konkrét órabér, amennyit fizetni kell, a minimum órabér, amit fizetni kell. Hogyha meg akarjuk közelíteni az azonos fizetést, akkor a törvény nem fog segíteni, hiszen ez általában a kollektív szerződésekben kerül kialakításra, nem a törvény határozza meg ezt a szintet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szociális partnerek és a cégek számára meghagyjuk a lehetőséget, hogy kitárgyalják, megtárgyalják a béreket. A Laval szcenárió ismétlődése aggaszt engem, hiszen a szöveg újton újra elmondja, hogy a tagállamok azok, amelyeknek ezen kötelezettségeket kell előírniuk. Helyesebb volna, hogyha az európai norma szöveg arról beszélne, a szociális partnerek szándékok szerint kialakíthatják a béreket. Tehát az a kérdés, hogy a szociális partnereket bízzuk-e meg, hogy a szabályokat kidolgozzák, vagy pedig az államra bízzuk azt, hogy mindenkire kiterjedő, kötelező szabályokat ír elő. Attól félek azt kell mondanom, hogy a jelenlegi szabályok a szociális partnerek szerepét gyengítik, ahelyett, hogy erősítenék. Ráadásul a szociális partnerek már igenis használtak a múltban is olyan modelleket, amelyekben a felek, a szociális partnerek, tehát az alvállalkozói lánc tekintetében is, vagy az időleges munkavégzési szerződések tekintetében is megállapodtak a bérezés szintjében. A bizottság javaslata említi ugyan a kölcsönmunka és a alvállalkozói rendszer kérdését, de ugyanakkor az cégen belüli kölcsönzés jelenségéről nem szól. Azaz mondjuk a magánalapok közbeszerzés tekintetében nem működne a szabályozás. Ezen felül úgy tűnik számomra, hogy ezt a szabályt csak akkor lehet alkalmazni, hogyha, fő, hogyha a fő szerződő a letelepedés államában van bejegyezve, Ilyen módon tehát voltak éppen a szabályok alkalmazásának hatáskörét csökkentenénk. Értem én, hogy miért akarnák a szabálykialakítási mechanizmusokat a magánmechanizmusok irányába kiterjeszteni, de attól félek, hogy a javaslat mai formájában kontraproduktív, tehát ellentétes hatása van. Lássuk most a két éves határidőt. Hát ez itt a Róma egyes rendelettel való kapcsolat kérdéseit veti fel, és egy sor ellentmondó kijelentést látok a javaslatot elemző anyagokban. Nem lepez engem meg, hiszen nem hiszem, hogy a javaslat ebben a formájában működőképes volna. Hogyha tehát feltételezzük, hogy két év elteltével megvált a rendszeres munkavégzés helye, ez rendben van, de most úgy tűnik, hogy automatikusan kell alkalmazni a befogadó állam alapján való szabályt, ez pedig ellentmond a Róma egynek, hiszen a Róma egy a legközelebbi kapcsolat elvét tartja irányadónak. Márpedig, hogyha az alkalmazandó jogszabály, jog szabályát változtatjuk meg, akkor persze a felmondás vagy az alkalmazásra vonatkozó jogszabályokat épp úgy megváltoztatjuk, mint az azonos fizetésre vonatkozó szabályokat. Esetleg célra vezetőbb volna a meglévő alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokon túl a kiküldési irányelv szellemében bizonyos kötelező előírásokat megfogalmazni. 40 másodpercen van még, úgyhogy csak nagyon gyorsan. A végrehajtási irányelvben a kiküldetés koncepcióját korlátozzák, és ezzel felmerül annak a veszély, hogy azok a, hogy a kiküldött munkavállalók egy másik tagállam jog hatája alapján dolgoznak, anélkül, hogy tudnak, hogy milyen védelmet ér, élveznek. A kiküldött irányelvek mind a joghatóság, mind a rájuk vonatkozó jog tekintetében a kiküldés jogszabályai alapján eh, határozódnak meg. Szóval magyarán mondva innen tudják, hogy melyik jog vonatkozik rájuk. A void lakunát pedig el kell kerülni, eh, hiszen ez problémát okoz a bíráskodás gyakorlatában you very much, and thank you for keeping time. Hát köszönjük szépen, és köszönjük, hogy betartotta a felszólalási időt. Most pedig Marek Benyának adnám meg a szót, aki a Krakói Egyetem közigazgatási tanszékének munkatársa. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. A hat percemet egykönnyen kihasználhatnám úgy, hogy arról beszéljük, hogy mennyire hálás vagyok, hogy meghívtak ide. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és öreim, köszönöm a meghívást. Én kutató vagyok, és arra voltam kíváncsi, hogy mi lehet az oka ezen irányelv javaslatának? mi lehet annak az oka, hogy az irányelvre javaslatot tettek? Az elv ugye az, hogy ugyanazért munkai ugyanezt a fizetést kapják. Jean-Claude Juncker 2014-es beszéd, nagy beszédében erről beszélt, de itt nem az azonos fizetésről beszélt, hanem a fizetés kiszámításának azonos feltételeiről beszélt. Equal terms of calculating the pay mondja tehát, hogy azonos feltételek mellett számolják ki a jogosult fizetést. Emögött a javaslat mögött megrejlik még egy további feltételezés, miszerint, hogy több kiküldésre, semmit kevesebbre van szükség, itt Marian Tyson biztos asszonyt idézem, és azt is látjuk, a javaslat arra is kitér, hogy hogyan lehet a nagyobb kiküldési számot, több, több kiküldést elérni, mégpedig úgy, hogy ennek a futamidejét, határidejét csökkentjük. Hát kutatóként kíváncsivá tesz ez. Ezután pedig azt halljuk, hogy meg kell teremteni az azonos versenyfeltételeket, itt is Tyson biztos asszony beszédéből idézek. Tehát most akkor nem azonosak a versenyfeltételek? Akkor az a kérdés, kire vonatkoznak a szigorúbb szabályok, a helyi cégekre, vagy a kiküldő cégekre. Ezt megvizsgáltam, egy nagyon szerény kutatást végeztem, csak 16 választ kaptunk, nem tekinthető semmiképpen sem szignifikánsnak, de a 16 kérdőívből 20.623 kiküldött kiküldött A1-es portable dokumentet, tehát hordozható dokumentumra terjedt ez ki, tehát 20.623 kiküldésre és az A1-ek <clears throat> limitációját figyelembe veszik, akkor arra jutunk, hogy legalább 13-15 ezer konkrét munkavállalóra terjed ki ez a tanulmány 2013, 2014 és 2015-ös évben. Azért fontos ez, mert a legtöbb kiküldés Németországba irányult, és itt a mindezt lón a minimum bérre vonatkozó szabály még az első két vizsgálat évben nem létezett, nem létezett minimálbér, ágazati minimálbér. Ágazaton túlmutató minimálbér. Megvizsgáltuk tehát a költségeket, és a kutatás talán legfőbb előnye abban, rej, rejlik, hogy az egyes cégek főkönyveiből származó adatokra építettük a tanulmányunkat, ezek a főkönyvi adatok pedig igazán magas minőségi adatoknak tekinthetőek, hiszen ezek a cégek mindenfajta auditáláson öm, túl vannak, a hely, helyi hatóságok megvizsgálták a könyveiket, és ezt pontosnak tartották. Azaz, tehát a tanulmány fő előnye megbízható adatállomány, de így is azért több mint 20 ezer A1-es dokumentumra épül. A legtöbb kiküldés 47% Németországban, 19% Belgiumban és 34% franciaországban irányult. Azt mondhatjuk, reprezentatív a minta. Lássuk az ágazatokat. A legnagyobb részben az építési vállalkozás, aztán az gondozás, idősek és gyermekgondozási ágazat, aztán logisztika és vasas ágazat eh, jelent meg a legalacsonyabb nettó jövedelem a tanulmányban 5,98 euró nettó órabér volt. Mondom, mindenfajta adókötelezettség megfizetése után. Ám ha megnézzük a kiküldött munkavállalók átlag jövedelmét, ez majdnem 10 euró. Ez pedig 15-16 százalékkal több, mint az elvárt minimálbér. Itt jelentkezik az első vélekedésem. Jelesül. Az első vélemezés itt elbukik, mi szerint, hogy a kiküldött munkavállalókat azért küldik ki, mert olcsóbbak. Nem. Egy kicsivel többet kapnak, mint a ágazati minimálbér, tehát az első érv nem állja meg a helyét. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos következtetés. Lássuk a második következtetést. Vannak bizonyos munkaügyi költségek, amelyek kizárólag azzal a tényel függenek össze, hogy a szolgáltatást egy más államban hozzák. Ezek azok a költségek, amely a cégre hárul, amikor átlépi a határt. Holott hát az az, az elképzelés, hogy nincsenek határok. Tehát az adó és a TB járulékok, illetve a nettó bérrel szemben állnak a határon átnyúló költségek, amelyeket fix és változó költségekre osztottam. Most nézzük meg a TB befizetéseket, itt vannak a változó és a fix költségek, amelyek kizárólag a határon átnyúló tevékenységgel függenek össze. Mi, mi, honnan erednek ezek 27 százalék? Lakhatás, az utazás, az élelmezés, az de mondjuk a, a fordítás költsége, vagy pedig a befogadó országban a munkaügyi ellenőrzés költsége, vagy az a költség, hogy valaki egy A1-es dokumentumért folyamodik, mindenképpen plusz költség, amely nem terheli a helyi cégeket. Az elnök közbeszól, kérem, hogy vonja le a következtetését. Nos, a következtetésem az, hogy az extra költségek 22%-ára tehetők az összbérköltségnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a kiküldő cégeket extra költségek terhelik, összevetve a helyi cégekkel. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a meghívást. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Delfin Rudellinek adnám meg a szót, aki az Európai Munkáltatók Szövetségének EU ügyekért illetékes bizottságának elnöke. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a meghívást. Szeretnék néhány előzetes észrevételt tenni, még mielőtt belemennék a témába. Először is emlékeztetném önöket arra, hogy számunkra a kiküldetés, mint olyan nagyon fontos, ami az üzletek és a kereskedelem fejlesztésével kapcsolatos. Ez nélkülözhetetlen a vállalatok fejlődése szempontjából, főleg a fémiparban. Ez egy exportáló ágazat, egy exportágazat, amely komoly nemzetközi versennyel néz szembe. Ezt pedig mindig szem előtt kell tartanunk, mert úgy vélem, hogy ez megkülönböztet bennünket más ágazatoktól. A legtöbb vállalat a mi ágazatunkban, még a nagyon kis vállalatok is, az Európai Unióban dolgoznak és alkalmaznak munkavállalókat, különböző szolgáltatásokat végeznek, például a képzésben részt vesznek, illetve a vállalatok, vállalatokban a gépek beszerelésével is foglalkoznak, és hangsúlyoznám, mert mindig nagyon sokat beszélünk a szociális dömpingről, szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy ha mi ágazatunk alkalmaz kiküldetésben dolgozó munkavállalókat, akkor ez azért fontos, mert a készségek mint olyan nagyon fontosak ebben az ágazatban. Tehát ha a kiküldetésben dolgozó munkavállalókat alkalmazzuk, ennek az az oka, hogy nem találunk megfelelő munkaerőt az országainkban. Itt nagyon jól képzett emberekről van szó. Ez tehát olyas valami, amit szem előtt kell tartanunk. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy más ágazatokban, mint az építőipar, a közlekedés vagy a mezőgazdaság, ott is vannak problémák, de számunkra ezen problémák inkább a jogszabályok nem alkalmazásával függnek össze, vagy a csalással, és azt is belátjuk, hogy a problémákra megoldásokat kell találnunk. Az illegális munkavállalást ellenezzük, azt hiszem ezzel mindenki így van a teremben, mi is, ehhez kétség nem férhet, de elvetjük azt a gondolatot is, hogy bizonyos problémák megoldása érdekében, és szerintünk a 96-os irányelv megpróbál nyilván problémákat megoldani, nem szabad ugyanakkor új problémákat kidolgoznunk. Számunkra a mi ágazatunkban nincsenek ilyen problémák, és szerintünk a 96-os irányelv felülvizsgálata a mi ágazatunkban működő vállalatok számára problémákat jelent majd. Szerintünk kiigazított, specifikus megoldásokra van szükség. Természetesen meg kell találnunk a megfelelő eszközöket, és ki kell igazítanunk az intézkedéseket. Mindez azonban nem szabad, hogy a kiküldetés elvét, a kiküldetésben való munkavállalás elvét veszélybe sodorja, illetve a szolgáltatások és a munkavállalók szabad mozgását sem szabad, hogy veszélyeztesse. Jelenleg az a benyomásunk, hogy ezen elvek valóban most veszélybe kerültek. A túlszabályozás nem jelenthet megoldást, és a jelenleg terítéken levő javaslat minden bizonyal problémákat fog előidézni. Ha pedig visszatérek a, té- a tartalomra, Ugye két év az időtartam, erről már szó esett. Tudjuk, hogy a kiküldetésben való munkavégzés most ideiglenes, ez a 96-os irányelvben szerepel, megkérdőjeleztük ezt a 24 hónapos időtartamot. Elég, ha egy példát veszek a szemléltetés véget, hogy miért is kérdőjelezzük meg. Franciaországban például általában 44 napos az átlagos időtartam, tehát hogyan fog most megváltozni mindez? Ezzel szemben azonban vannak nagy vállalatok, amelyek hosszú távú mobilitásra törekszenek, és ezek meghaladják a két évet, akár három-négy éves időtartamot is elérhet a munkavállalás. Ez összhangban van a jelenlegi szabályzattal, és nem látjuk igazából, hogy ez miért jelentene problémát a munkavállalók, illetve a vállalatok számára, tehát nem hiszünk abban, hogy szükséges volna ezt a jövőben megváltoztatni. És a kollégám említette már, ha van jogi probléma, a jelenlegi alkalmazással a Róma 1-es rendelet kapcsán. Szerintünk a jogszerűség problémáját meg kellene vitatni, ugyanis jelenleg ez problémát jelent számunkra. Ami pedig a javadalmazást illeti, már most is alkalmazni kell a minimális bérszintet, és ezzel együtt a javadalmazás elvét is lehet most alkalmazni. Igazából az irányelv nem jelent problémát, de ha egy vállalatról van szó, a jogszabály átültetése már bizonyos problémákat vethet fel. Franciaországban van egy hasonló jogszabály, amelynek keretében többet alkalmazunk a minimális bérszintnél, tehát a javadalmazás bizonyos elemei is alkalmazásra kerülnek a minimális bérszinten túlmenőleg. Mindenki azt mondja, hogy ha ez Franciaországban működik, máshol is működhet, de mivel mi kapcsolatban állunk napi szinten az ágazatunkban működő vállalatainkkal, nagyon komoly nehézségeket jelenthet a jogszabály alkalmazása, mert amikor Franciaországba kerülnek kiküldetésben dolgozó munkavállalók, rendkívül nehéz megállapítani, hogy mit kell alkalmazni. Például a fémiparban megállapítani azt, hogy mely elemeket kell alkalmazni ahhoz, hogy megállapítsák a megfelelő javadalmazást. Ez nem egy öt percet igénybevevő feladat, és az egyik tagszervezetünk a múlt héten a segítségünket kérte ebben az ügyben, mert valóban nehéz megállapítani azt, hogy mi minősül megfelelő javadalmazási szintnek, annak a szintnek, amelyet alkalmazni kell egy munkavállalóra nézve. Tehát ez nem egyszerű, egyáltalán nem egyszerű, és amikor például egy 50 munkavállalót alkalmazó vállalat valakit kiküld, nehéz megállapítani ezen javadalmazási elemeket, ezek megfelelő szintjét. Tehát amikor megszövegezik az irányelvet, ezt is figyelembe kell venniük, és úgy gondolom, hogy az alvállalkozás témáját is tanulmányoznunk kellene. Az egyik probléma ezzel kapcsolatban az az, hogy a szociális partnerek autonómiájával ütközik a szerződések feltételeit egy másik vállalat szabja meg, a fő vállalkozó, a kiküldővállalat. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene vizsgálnunk, mert ez megváltoztatja a szociális partnerség elvét Európában, ezért ezt behatóan meg kellene vitatnunk. Ha a jelenlegi javaslat ilyen marad, úgy gondolom, hogy a szociális partnerek autonómiáját számos országban veszélybe fogja sodorni. Most pedig Sam Haglund kap szót, aki az Európai építőipari és faipari szakszervezetek szövetségének főtitkára. Köszönöm szépen! Amikor 1996-ban elfogadták az irányelvet és megállapították a fogadó ország elvét, ez nem jelentett újdonságot, ugyanis már az unió alapítása során létezett ez a gondolat, a belső piac működése szempontjából ez kulcsfontosságú volt, és az alapítóatják azzal érveltek, hogy ha ez az elv nem érvényesül, akkor ez veszélyezteti a belső piac működését. A vállalatok és az országok nem az innováció és a termelékenység terén fognak versenyezni egymással, és éppen ezért a származási ország feltételei egy visszalépést jelentenének az európai minimális szint felé, és ez ellent mondana a növekedésnek. Úgy gondolom, hogy az alapító atyáknak igazuk volt, és a 96-os kiküldetési irányelvnek is. Ez ugyanis meghatározta, hogy mik, melyek voltak a tagállamok kötelezettségei, és mit lehetett megtenni a tagállamoknak. A probléma azonban az, hogy a Laval ügy kapcsán az Európai Bíróság a két kategóriát összekeverte, és ezáltal a jelentése is módosult. Ugyanis eredetileg a minimális feltételekről volt szó, amelyeket az ideiglenesen kiküldetésben dolgozó munkavállalókra is alkalmazni kellett, de ezen túl a hármas cikk hetes bekezdése azt szögezte le, hogy ezen munkavállalók esetében kedvezőbb körülmények is érvényesülhetnek, amelyet úgy, amit úgy értelmeztek, hogy egyenlő bánásmódban részesülhetnek. A Laval ügy gyakorlatilag a minimum és a maximum elv, maxim, minimális és maximális elveket is kiemelte a kiküldetési irányelvből. És a mi szervezetünk hosszú ideje kéri az irányelv felülvizsgálatát. Egyrészt, hogy hagyjunk fel a Laval ügy kapcsán kialakult értelmezéssel, hogy ott van a Refit, vagy a Rüffert ügy, illetve a Luxemburg ügy kapcsán született ítélet is. Az Európai Bizottság március 8-án terjesztett elő a javaslatát, mi ezt jónak ítéltük meg, voltak hiányosságai, de mindenképpen javított a helyzeten, mert a javadalmazás mint olyan jobb számunkra, mint a minimális bérszint. Ugyanakkor van egy komoly kérdőjel az alkalmazhatósággal kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a nemzeti szociális modellek eltérőek. A Laval értelmezés például elvetette a svéd és a dán modellt, hiszen ott hiányzik egy egyetemesen alkalmazható kollektív szerződés, a Rüffert ügy kapcsán pedig a német modellt vetették el. 11 tagállam panaszkodott a bizottságnak azzal kapcsolatban, hogy sérül a szubszidiaritás elve, ugyanakkor a bizottság ezzel nem értett egyet. Szerintem Szerintem a bizottság érvei meggyőzőek, hiszen a kiküldetés olyas valami, ami akkor érvényesül, hogyha a vállalatok vagy a munkavállalók határon átnyúló munkát végeznek, ezért ezt szabályozni kell. Ugyanakkor teljesen más dolog az, hogy az irányelv összhangban kell, hogy legyen a különböző szociális modellekkel Európa szerte. Nem szabad, hogy a szolgáltatók vagy a munkavállalók terén diszkrimináció jelenjen meg. A Laval ítélet azonban nem összeegyeztethető számos európai szociális modellel, például Svédországban, Németországban vagy Luxemburgban diszkrimináció következett be. Mi természetesen ezek után nem igazán bízunk az Európai Bíróságban, és azt szeretnénk, hogy az irányelva lehetőleg egyértelműbben fogalmazzon, és ennek szemléltetése véget szeretném megemlíteni önöknek a Dán szubszidiaritással kapcsolatos megállapítást, mert szerintem ez egy jogos felvetés. Az eredeti irányelv azt tartalmazza, hogy a minimális bérszintet a nemzeti jogszabály vagy és egy adott tagállam gyakorlata határozza meg, amely tagállam területén dolgozik a munkavállaló. Viszont az új javaslatban ez a mondat már nem található meg, ezért a dánok gyanakodtak, és a bizottság azt reagálta, hogy a 12-es preambulum bekezdés megerősíti, hogy a tagállamok a javadalmazás terén meghatározhatják a saját szabályaikat, de ez nem olyan meggyőző, hiszen mindez nem az irányelv szövegében szerepel. Egyértelmű, hogy a kiküldetés egy ideiglenes tevékenység kell, hogy legyen, nem lenne szabad, hogy a a cégek ezt a bérköltségek csökkentése véget tartós jelleggel alkalmazzák. Nem akarjuk azonban, hogy meg lehessen kerülni a szabályokat azáltal, hogy, hely, hogy pótolnak, helyettesítenek egy munkavállalót kiküldetés útján, hiszen az olyan szabályozás, amely megnyitja a kaput a szabályok kijátszása előtt, nem jó szabályozás. Nem akarjuk az alacsony bérköltségeket sem ösztönözni. Mi egy olyan modellt szeretnénk, amely meghatároz bizonyos jogokat egy bizonyos időtartalomra vonatkozóan, és másfajta jogok egy másik időtartamra érvényesülnének. Ez ugyanis szerintünk arra ösztönözni a vállalatokat, hogy amelyek nem tudják alkalmazni ezen mechanizmusokat, fel kell hagyjanak ezzel a tevékenységgel. Végezetül szeretném még összefoglásképpen elmondani, hogy a javadalmazás fogalma ezt csak a befogadó tagállam határozhatja meg, és nem szükséges, hogy ez bármilyen európai kritériumnak eleget tegyen. Egyértelmű kell legyen az is, hogy itt egy minimum, minimális irányelvről van szó, tehát a tagállamok a teljes értékű egyenlő bánásmódot is alkalmazhatják, amennyiben ezt szükségesnek tartják, és az is egyértelmű, hogy a kiküldetésben dolgozó munkavállalók jogainak javulása a Saskielen ügyel kapcsolatban ezek mindenképpen meg kell, hogy maradj, meg kell, ezeket meg kell őrizni az új irányelvben is. Köszönöm. Thank you for keeping time. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartották az időkereteket. Patrick Liebuszt kérem most az Európai Építőipari Konfederációtól. Elnézést, hogyha nem jól lehetettem a nevét. Szeretnék köszönetet mondani az európai képviselőknek, hogy eh, erre az eszmecserére itt eh, sor kerülhet, itt az építőipari KKV-k eh, képviseletében. Nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok arról, hogy milyen hatása van az építőipari KKV-kre ennek a jelentésnek. A kiküldetési irányelv 20 év alatt nagyon sokban megváltoztatta a belső piac működését, és ugyanakkor az Európai Unió gazdasági helyzete is igencsak megváltozott, hiszen az új tagállamokban teljesen mások a körülmények, mint a 13 régi tagállamban. Ezért egyértelmű, hogy teljesen felül kell vizsgálni a szabályokat, ezért teljes mértékben támogatjuk a javaslatot a felülvizsgálatra, illetve a társadalombiztosítás koordinációjára. Nagyon fontos, hogy a, a vitát új keretek közé szorítsuk. Közel két millió munkavállaló dolgozik kiküldetteként Európában, 44 százalékuk az építőiparban, ami azt jelenti, hogy a szektor aktív populációjának 5%-a E, mindez az építőipari e, feltételek jelentős romlásához vezetett, e, rövid távon a tartós munkahelyeket tönkretették ebben az ágazatban. Nem mondható, hogy feleslegesen kiabálunk egy nem létező jelenségről. 15 ezer helyi munkahely szűnt meg Belgiumban, és 15 ezer új kiküldött munkavállaló dolgozik hivatalosan 2010 óta most már az Európai Bizottság statisztikái szerint. A munkaerő költsége megváltozott, nagyon fontos, alapvető hogy a kiküldött munkavállalók és a e, hazai munkavállalók pontosan ugyanolyan feltételekkel dolgozhassanak, és a kiküldetés igazi kiküldetés legyen, a e, szakképzett munkaerő, a hiányzó munkaerő alkalmazását segítse e, elő. Csak azért alkalmaznak most kiküldött munkaerőket, mert így árakban versenyképesek tudnak lenni a nagyvállalat adatok. E, sajnos e, mindez e, azzal jár, hogy az európai mobilitást elvetik az emberek a közép-kelet-európai kollégák megértették, hogy milyen súlyos a helyzet. Ezek az országok így elvesztik a jól képzett munkaerőt. Ami a kiküldetés időtartamát illeti, meg kell nézni, hogy a valóságban mennyi időről van szó. Az építőiparban ritkán haladja ez meg négy hónapot, az én országomban 40 nap az átlag. Ez két dolgot jelez. Egyrészt a 24 hónapos időkorlátnak semmi köze a valóságokhoz, másrészt pedig azt, hogy ágazatonként az ágazati képviselőkkel egyeztetve kell meghatározni a legészszerűbb időkorlátot. Ugyanakkor, ami az időkorlátot illeti, a hat hónapnál rövidebb kiküldetések figyelembevétele, a rendszer megkerülését ösztönzi. Ami a munkaközvetítőket illeti, világos, hogy az időszakos munkavégzésnek semmi köze nincs a kiküldetéshez. Tehát a munkaerő kölcsönzés teljesen más jelenséget jelent Gilles Savary francia parlamenti képviselő jelentést készített, és 3000 százalékkal növekedett az ő vizsgálatai szerint a időszakos munkavégzők kiküldetése Franciaországban. Nagyon nagyok a diszparitások a tagállamok között lehet, hogy a fizetések terén javult a helyzet, a szociális partnerek megállapodása eredményeképpen. Nagyon fontos a szociális partnerek egyeztetése, ami a kiküldetést illeti, mi a munkavállalókat kívánjuk védeni, küzdeni akarunk a szociális dömping és a tisztességtelen verseny ellen. Egyébként egyes országokban nem országos szinten, hanem regionális szinten határozták meg a javadalmazást. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a szervezettel, illetve jó magam is a rendelkezésükre állunk a tovább gondolkodásra. Köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta az időkereteket és minden szakértőnek köszönöm ezt a nagyon érdekes, nagyon termékeny ismertetést. Most a társ jelentéstevőknek adom meg a szót, ketten vannak, Elizabeth már Morán Sárcsi asszony és Agnes Engerius asszony. Először Morán Sárcsi asszonynak adom meg a szót. Elizabeth, sajnos csak két perced van. Sajnálom. Semmi probléma, elnök asszony. Köszönöm szépen, kedves Danuta. Nagyon örültem neki, hogy meghallgathattam a különböző ismertetéseket. Az én konklúzióm az, hogy a szakértők éppen annyira érintettek, mint a politikusok ebben a vitában meg kell próbálni ennek az irányel felülvizsgálatnak a szellemét, a lényegét helyére tenni. Ma Európa nem a vadnyugat ebben a térségben egységes piacot kell szerveznünk egyrészt, ugyanakkor biztosítanunk kell a munkavállalók és az állampolgárok szabad mozgását is e keretek között kell tehát, hogy az irányel felülvizsgálatának értelme legyen, hogy a szélsőségeket elkerüljük. A szociális dömping az egyik, vagyis, hogy azt használják ki, hogy egyes országokban kisebbek a bérek, kisebb a szociális védelem, másrészt pedig a cégek közötti tisztességtelen versenyt kell kiküszöbölni, ugye pályázatokon, közbeszerzésekben úgy tudnak részt venni cégek és versenyelőnyhöz jutni, hogy kiküldött munkavállalókat foglalkoztatnak. A kiküldetés azt a célt kell, hogy szolgálja, hogyha valahol hiányzik egy szakképesítés, akkor máshonnan be lehessen szerezni a szükséges szakembert. Tehát van értelme az önök által elmondott véleményeknek, időnként negatívumokat hallottunk, de úgy gondolom, hogy egyfajta szociális piacgazdasági koncepcióba be lehet őket illeszteni. A CES részéről azt mondta a hölgy, hogy Európa kétsebességes. Úgy gondolom, hogy a probléma nem itt van, Európát úgy kell építeni, hogy a szociális Európa is létrejöjjön. Lehet, hogy nem azzal kellett kezdeni, de ma szükség van a szociális Európára, és ezt tesszük mi, ezt hozzuk mi létre ezzel az új irányelvtervezettel, és ezért hallgatunk meg mindenkit, és ezért konzultálunk mindenkivel. Köszönöm. Köszönjük, Elizabeth. Most pedig Agnes Jangeriusnak szeretné megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szakértőknek a tájékoztatást, nagyon hasznos volt meghallgatni az előadásaikat. Felszeretném használni az itt összegyűlt agyerőt, intellektuális kapacitást, hogy egy-két kérdést tisztázzak. Az egyik kérdés igen ellentmondásos. Több felszólaló említette azt, hogy a munka migráció nem csak szociális dömpingként értelmezhető, hanem bizony néha szakértelem hiányzik az egyik munkaerőpiacon, márpedig ha a munka migráció, munkavállaló migrációjának ez az oka, akkor ez nem jelent problémát azon munka, munkavállalók tekintetében sem, akik esetleg nagyobb bért kapnak. Miért ne kapjanak például ők hogyha egy hiány szakmát képviselnek többért, mint mások, egész egyszerűen azért, mert egy hiány szakmát képviselnek. Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem a szociális partnerek autonómiájára vonatkozik. A szakértők közül többen is felvetették ezt a problémát, és bizony nem csak a problémákat szeretném hallani, hanem félve óvatosan kérdezem a szakértőket, volna a javaslatuk arra vonatkozólag, hogyan lehetne megoldani a problémát. Például Haglund asszony, Haglund úr eh, eh, említett egy mondatot, amelyet ismét be lehetne emelni a, a, a jogi normaszövegbe. Harmadsorban pedig mi volna, a keret jogalapja. Hiszen az irányelvnek nem az-e a problémája, kérdezem én, hogy a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéses passzusra hivatkozik jogalapként, ugyanakkor a munkavállalók védelmét, amelyet a szerződés szintén célként fogalmaz meg, az Európai Bíróság nem ugyanolyan módon értelmeztem. Nem volna -e tehát helyes, hogy e probléma megoldására az irányelvet kettős jogalapra helyeznénk? Köszönöm. Köszönöm, Ágnes. McIntyre asszony nincs itt az ECR nevében. Ő ennek a do dossziének az árnyék jelentéstevője. Ilyen módon Labajova asszonynak szeretné megadni a szót. Martina, két perced van. Köszönöm szépen, állnak asszony. Meg szeretném köszönni a titkárságnak, hogy megszervezte ezt a találkozót, mely minnyájunk hasznára nagyon hasznos. Egy sor kérdésem van. Voltak éppen minnyájukhoz intézem a kérdést. A javaslat a tanács és a parlament előtt van. És ugye a szlogenunk az, hogy egységben az erő, mi pedig most úgy tűnik, hogy külön állunk, széthúzunk, közelegnek a választások, ismét itt van az idő arra, hogy egy irányba húzzunk, kellett meg dél is. És Léna Kárhoz szeretnék intézni egy kérdést, aki a szabályokkal való visszaélésről beszélt, amely rosszabb helyzetbe sodorja a kiküldött munkavállalókat az EU piacon. Kérdezem Kár asszonyt, hogy ez az új javaslat vajon megakadályozza majd, hogy a szabályokat rosszul használják, és nem volna, kérdezem továbbá, inkább arra szükség, hogy a nemzeti végrehajtó szabályokat erősítsük meg. Számomra ugyanis ez tűnik logikusnak. Egyetértek az amsterdami professzor asszonyjal, hogy az elsődleges feladat az átláthatóság. Hogy definiáljuk a bért, illetve a javadalmazás kérdését, és a 24 hónapot is pontosabban kell meghatározni, hiszen a 24 hónapra vonatkozó szabály a Róma 1-es rendelet betűjébe ütközik. Benó professzornak, Marek Benó professzornak köszönöm a tanulmányt. Érdekes volt látni a kiküldés kapcsán jelentkező extra költségekre vonatkozó kimutatást. Kaphatnánk-e itt szakbizottságként konkrét példákat arra, hogy hogyan lehet kiszámolni ezeket a többlet, e többletköltséget? Belgiumban és más országokban így tehát valóban a kiküldés versenyképességét tudnánk jobban mérlegre tenni. Hiszen itt az ideje annak, hogy politikai döntést hozzunk, és a politikai döntéseket végre valahára most már adatokra, tényekre kellene alapoznunk. Köszönöm. Köszönöm, Martina. Most pedig Ronja Kári asszonynak adom meg a szót, ő a GUE árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen minden referensnek, akik nagyon érdekes előadásokkal gazdagították a képet. Épp erről akartunk hallani, hogy mi történik az egyes országokban, illetve az alkalmazás során. Két konkrét kérdésem van. Az egyik, ezt minden szakértőnknek teszem fel ezt a kérdést, Most ugye átalakítjuk a kiküldés irányelvet. Hogyha a britek ahhoz ragaszkodtak, hogy a kiküldés átmeneti jellegű legyen, akkor mégiscsak felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezzel az időleges határ, az időbeli határral bánni. Hiszen voltak éppen itt nem csak a jogválasztás kérdéséről van szó, hanem arról is szó, hogy hogyan lehet ezt a kérdést pontosan szabályozni. Azután van egy kérdés, amelyet a Business Europe képviselőjehez intézek. Kíváncsi volnék arra, hogy hogyan lehetne a vállalkozások szempontjából megjeleníteni, milyen módon kell megváltoztatni a jelenleg hatályos szabályokat mit mondana? Hogyan változtassuk meg tehát? A szakszervezetek hangját jól hang, hallottuk. Ők azt mondják, hogy egy univerzális szabály érvényesüljön a bérelő, bérezésre, ám a helyi cégekre sokkal több kötelezettsége hárul. Köszönöm szépen. Rinke kollégának nem adom meg a szót, mert nincs itt, viszont Jean Lambersnek megadom, ő, ő itt van. Elnézést szeretnék kérni, hogy árnyék jelentéstevünk nem tud itt lenni. Számunkra, mint oly sokak számára, az egyik fő cél az, hogy a meglévő kizsákmányolásnak vessünk véget, és biztosítsuk, hogy a tisztesség és kiküldés elve működik. Hallottunk száz meg ezer feszültségről, amely ezt az egész területet veszélyezteti. Hók asszonytól azt kérdezem, hogy hogyan lehetne a Róma egyes rendelet szabályait specifikálni a, ebben az irányelvben, megakadályozva így, hogy olyan embereket küldjenek ki határon átnyúló munkavégzésre, akik voltak éppen otthon a saját cégüknél nincsenek is alkalmazásban. voltak éppen, tehát itt egy ilyen kettős kiküldés áll fenn. Hogyan lehetne tehát ezt a jogi kiskaput bezárni? Kérdezem Hókasszonytól. Ezen felül, amikor a hatályt, a, az irányáv hatályát akarjuk csökkenteni, akkor ki kell térni a közbeszerzés kérdésére is és felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a hiányosságokat leszabályozni. Úgy, hogy még részletezőbb irányelvet fogadunk el, vagy pedig konkrét ágazatokra vonatkozó szabályokat fogadunk el, mondjuk a közbeszerzésre vonatkozó kérdést. Köszönöm. Most pedig Ágyel asszony kap szót az FDD nevében ő is árnyék jelentéstevő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt eh, erről a fontos kérdésről amely ilyet olyan sokan bírálnak a reális világban, eszmét cserélhetünk, és mind az egyetem világából más véleményt fogalmaznak meg, mind a különböző szereplők, szakszervezetek, munkáltatók is. Ez mind arra utal, hogy voltak éppen a kiinduló jogszabályjal van valami probléma. Az egyetemi professzorasszonyt kérem, elnézést elfelejtettem a nevét, hogy pontosítsa még egyszer. Ő ugye a javadalmazás kérdéséről beszélt, és arról beszélt, hogy aránytalanság mutatkozik a szociális partnerek között egyrészt, másrészt az állam között, az állam nagyobb szerepet kap. Kérdezem, hogy milyen konkrét javaslattal lehetne ezt a megakadást, ezt a problémát meghadoladni, hiszen Martina is mondta előttem, itt az idő, hogy tényleg egy összefoglaló megoldást találjunk a tények alapján. Ráadásul az is a feladatunk, hogy a különböző frakciók egyetértésre jussanak a 24 hónapról az építési ágazat, főleg a faipari ö, szakszervezetek ö, 30 napos kiküldés átlag, kiküldési átlagról beszélnek. Azt mondják, hogy az átlagos kiküldés nem hosszabb idő, nem vesz hosszabb időt ö, igénybe. Hát hogyan lehet ezt kiterjeszteni 24 hónapra, kérdezem. Ráadásul Jungérius kollégám észrevételével is egyetértek, hiszen a kiküldés kapcsán mondom, mind az egyetemek, egyetemi világ részéről, mind az érdekképviselők részéről felvették ezt a kérdést, hogy hatalmas a különbség, hatalmas különbség mutatkozik a kiküldés ideje tekintetében az elv és a gyakorlat között. Hogyan lehetne ezt a különbséget áthidalni? Ugyanakkor az előző végrehajtási irányelv mm, szellemében kell eljárni, de a jelenlegi áttekintés és átdolgozás feladata éppen az volna, hogy a jogi kiskapokat becsukja, és a hiányosságokat, főleg a végrehajtás tekintetében pedig orvosolja. Köszönöm. Köszönöm, Laura. Most pedig Dominik Mártennek adom a szót ehhez elnök részéről. Ő egyben árnyék tevünk is. Merci, président. Köszönöm, elnök asszony. Ez az ülés valóban nagyon érdekes, különösen azért, mert azok a személyiségek, akik eljöttek, hogy elmondják a véleményüket, egyfajta kakofóniát is magukkal hoztak. Ugye a munkáltatók, hogyha nagyon nagyok, akkor ellenzik, értjük, hogy miért. Az építőipari KKV-k ellenzik, mert látják, hogy milyen borzasztó károkat okozott ez az irányelv. A kutatók se értenek egyet egymással ugye az egyik kutató azt mondja, hogy a, a kiküldött munkavállaló többe kerül a fogadó cégnek. Hát ez jó lenne, ha bemutatná nekem, mert hogyha így lenne, akkor egy embert se küldeni neki. Morán Sártyé asszony két percében azt mondta, hogy Európa nem a vadnyugat. 2016. október-novemberében Morán Sártyé asszony önnek rá kellett jönnie, hogy Európa igenis a vadnyugat. Ez a szociális dömping, amit maguk csináltak. Ó, talán megfeledkeztek arról, hogy a szociális Európát is felépítsék, és ezért Mm, jobban föl akarták fújni magukat békaként, mint a tehén vagy a marha. Sajnálatos, hogy közel 30 évbe telt Morasátyi asszonynak, hogy rájöjjön erre. Dominik, legyen szíves, térjen a lényegre. Tegye fel a kérdését, Dominik. Nincs kérdésem, csak megállapítom mindezeket. És úgy találom, hogy a két előadó, akik felvállalták ezt a témát, nagyon bátran tették ezt. Lehet, hogy ez a hegy egeret fog szülni. A kiküldött munkavállalók kétszer-háromszor annyit keres külföldön, hazaküldi a jövedelmét az országába, a KKV, beszállító KKV-nek nincsen választása, és látjuk, hogy a nagy megbízók jól járnak, hiszen jobb eredményeket tudnak kimutatni, jobb lesz az osztalékuk, és pontosan az egyetlen dolog, amivel ők játszani tudnak a fizetés kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a képviselőknek adnám meg a szót, négyen jelentkeztek. Sajnos csak egy percet tudunk adni mindenkinek, és kérném, hogy ezt az időt tartsák be, mert eh, fogy nagyon az időnk. Először is eh, Paloma López Bermejo következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi irányelvvel a fő probléma nem csak az, hogy az alkalmazása hiányos, hanem egy olyan eszközzé vált, amelyel csak elmélyül a szociális dömping a tagállamok között. Éppen ezért nem elég azt mondani, hogy először is alkalmazzuk a jelenlegi irányelvet, amikor számos esetben az érintett tagállamok nem is ültették ezt át. Hogyan eh, tudunk eh, védeni olyan helyzeteket, eh, például a közlekedésben, amikor az Európai Unió, mint például Németországban vagy Franciaországban támogatja a minimál bér bevezetését? Egyfajta kényszermigráció alakult ki, számos európai munkavállaló, harmadik országokban kényszerül munkát vállalni minimális jogok nélkül. Ha megnézzük az adatokat, és azt látjuk, hogy 2010 és 14 között, a válság között milyen sokan kényszerültek elhagyni hazájukat munkavállalási célból. Az Európai Parlament most tovább megy ezzel a reformjavaslattal, ez az ugyan pozitív elveket, mint például a javadalmazáshoz való jog, illetve a kollektív tárgyalásokhoz való jog, de vannak ebben egyértelműen olyan aspektusok is, amelyeket korrigálni kell, mint például a kiküldés időtartama maximális két év, illetve a kollektív szerződések megsértése. Köszönöm. Öten jelentkeztek még, és ezzel lezárom a listát. Jesus Niesa következik az SND-től. Mikrofont kérünk. Mivel Marita Ulskog nincs itt, most svéd szociáldemokrataként én fogok felszólalni. Nos, valóban mi is elégedettek vagyunk bizonyos módosításokkal. Ugyanakkor van még mit javítani, de a minimálbér eh, kikerült, itt most javadalmazásról esik szó, ugyanakkor ez felved egy kockázatot is, ugyanis ez az egyértelmű megszövegezés, amelynek értelmében a tagállamok a nemzeti szokásaik alapján határozzák meg a béreket. Ez most eltűnt, tehát itt nem arról van szó, hogy a tagállamok határozzák meg a béreket. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy nem minden országban vannak kollektív szerződések, vannak egyetemes megállapodások, de a kollektív szerződések az érvényesek. A 153-as, 151-es pont is be kellene, hogy kerüljön az anyagba. Számos probléma az irányelv értelmezéséből adódott, itt ugyanis főleg a szolgáltatás nyújtás szabadságára és a vállalkozások szabadságára összpontosítottak, ugyanakkor a munkavállalók védelmét is biztosítani kell, valamint a sztrájkhoz fűződő jogot. Máskülönben azt hiszem, hogy az EU alapelvei sérülnének. Jutta Steinrück következik az SND-től. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadók ismertetőjét. Szeretném a véleményüket kérni, ugyanis a helyzet az, hogy nem minden tagállamban vannak kötelező érvényű kollektív szerződések, vannak olyan tagállamok, ahol regionális szerződések, ágazati szerződések, vállalkozások közti szerződések is érvényesek. Az önök véleménye szerint tartható ez a helyzet, ha az Európai Bizottság javaslatát úgy egészítjük ki, hogy a tagállamok a nemzeti sajátosságaik fényében reprezentatív kollektív szerződéseket köthetnének. Így akkor nem lenne diszkrimináció sem, és a nemzeti különbözőségeket is figyelembe vennénk. Volna még egy kérdésem Van Hook asszonyhoz, ha jól értettem, ugyanis azt említette, hogy az equal pay, az azonos bérezés elve a bizottság javaslatában nem garantált. Ezt a hiányosságot az önvéleménye szerint hogyan tudnánk korrigálni? Most pedig Guillaume Balásznak adom meg a szót, SND. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat hallottuk, hogy nincs szükség az irányelv felülvizsgálatára, mert minden az alkalmazáson múlik. Nekem mégis úgy tűnik, hogy legalább három ponton muszáj jogalkotási változtatást eszközölni. Igazi sorscsapás a postafiók cégek létezése, ugye a munkavállaló és munkáltató közötti szerződéses jogviszony révén három hónapos tapasztalatot előírva lehetne így küzdeni a postafiók cégekkel szemben. A második dolog, amivel fel lehet venni ezt a küzdelmet, az országonkénti árbevétel nem kellene bevenni egy olyan rendelkezést, miszerint a kiküldő tagállamnak legalább az árbevételnek legalább 25%-a egy adott országból származik, hiszen tudjuk, hogy körbe-körbe mennek az országokban, és senki soha nem fizeti be a TB járulékot. Az utolsó pedig, elnök asszony, a javadalmazás kérdése, amit tisztázni kell, a jelenlegi szövegjavaslatban sem egyértelmű ez. Ugye hallottuk, hogy a küldő cég fizeti a szállást, az étkezés, stb. Persze ez nem igaz. A fogadó cégnek kellene ezt fizetnie illetve nagyon gyakran a javadalmazáshoz csatolják ezt. Egyáltalán nem világos, hogy ezt nem lehet beleérteni a javadalmazásba. Az Európai Bizottságnak rendkívül világosan ki kell mondania, hogy itt kifejezetten javadalmazásról került szó legyen, minden más ezen felül van. Köszönöm, Guillaume. Most pedig Kós Ádámnak adom meg a szót az EPP részéről. Köszönöm a szót és a lehetőséget. Több kérdésem is lenne. Aki úgy érti, hogy illetékes a válaszadásban, azt kérem, hogy válaszoljon. Az első, hogy egyetértenek-e velem abban, hogy ez a problémakör nem tisztán kelet-nyugati ö, probléma. Ugye valamelyik előadó szájából elhangzott, hogy az első legtöbb kiküldő ország Lengyelország, a második viszont Németország. A másik kérdésem, hogy hogyan értelmezik az egyenlő munkáért egyenlő bért elvet. Tehát konkrétan hogyan tudjuk átültetni a valóságba ezt. És hogyha erről beszélünk, akkor nem lehetne saját házunk táján is rendet tenni. Itt az Európai Parlamentben én nem fizethetnek ugyanannyi bért a helyi asszisztensemnek, aki Magyarországon ugyanazt a munkát végzi el, mint aki itt Brüsszelben dolgozik, ugyanabban a munkakörben, ugyanazt a munkát végzi, mégis korlátozva vagyok, hogy mindkettejüknek ugyanolyan fizetést adjak. A harmadik kérdésem a versenyelőny kérdése. Ez hogyan alakul? A kiküldött, kiküldetési irányelv problémája, hogy hogyan valósul meg, és hogyan kapcsolódik össze a tisztességtelen versennyel. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy kérném, hogy mutassanak rá, hogy a szociális dömping és a tisztességtelen verseny, illetve a kiküldetési irányelv hol kapcsolódik össze egymással. Nekem egy picit aggályos, hogy ez keveredik, Egyetértek a fennálló veszélyekkel, és tudom, hogy ez nem a kiküldetési irányelvvel van összefüggésben. Végezetül pedig egyik előadó sem beszélt a postafiók vállalkozások problémájával, tehát szeretnék javaslatokat, észrevételeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket megoldani, mert a problémák nagy részét ezek okozzák. Thank you, Adam. I would like to ask... Most pedig szeretnék Bágyi Romerásznak megadni a szótani pártól. Köszönöm, és köszönöm a résztvevőknek is a hozzászólásaikat. Azt kell mondjam, hogy ellenzem azt a nézetet, hogy ez az irányelv egy rémálom, ez ugyanis nem helytálló. Ez emlékeztet engem a 19. századi ipar tulajdonosokra, olyan időszakra, amikor a gyermek munkát még nem törölték el. Azt hiszem, hogy több, több kérdés is indokolja ennek az irányelvnek a felülvizsgálatát, például az ideiglenes jelleg, illetve a javadalmazás. Többször felvetettem már a kérdést, most is szeretném ezt megtenni. Miért van az, hogyha egy holland munkavállaló a piszkos vagy veszélyes munkáért kap egy plusz juttatást, akkor ez miért nem érvényesül olyan munkavállalókra, akik máshonnan származnak, de ugyanott dolgoznak az ő számukra is. Legalább olyan piszkos és legalább annyira veszélyes a munka, vagy késői órában végzik. És másodszorban, ami szintén aggályos, az az, hogy milyen szabályokat dolgozunk ki. Bármilyen szabály végrehajthatósága egy probléma lehet. Szeretném a vendégeink véleményét kérni ezzel kapcsolatban, hogy a nemzeti munkafelügyelők hogyan tudják most megfelelően végrehajtatni az általunk kidolgozott jogszabályokat. A végrehajtás irányelvtől függetlenül ez a gyakorlatban működik-e? Köszönöm szépen. Most pedig a szakértőinknek adnám meg a szót. Mindegyiküknek négy percet tudunk biztosítani, hogy megválaszolják a kérdéseket. Lina Kár, köszönöm szépen az észrevételeket, valamint a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy nincs elég idő ahhoz, hogy megfelelően megválaszoljam ezeket. Megpróbálom őket az érkezés sorrendjében megválaszolni. Jogérius asszonyjal nem értek egyet abban a tekintetben, hogy a migráns munkavállalás a képességek hiányával magyarázható, megfelelő egyelő szerződésekkel, egyelő feltételek mellett alkalmazzuk ezen személyeket, hogy így betöltsük a betöltetlen posztokat, állásokat, ami pedig a szociális partnerek autonómiáját illeti. A problémát már korábban is tapasztaltuk, bizonyos kollektív szerződések kötelezőek a szolgáltatás nyújtókra vonatkozóan, akik a munkavégzés országában dolgoznak. Ez a szociális partnerek autonómiáját korlátozza. Így ugyanis komolyabb korlátok mellett tárgyalnak a bérezésről és az egyéb szerződéses feltételekről. A jogalap ezt bővíteni kellene, hogyha egy ügy a bíróság elé kerül, a szociális kérdések a munkára is, a munkavégzésre is érvényesülnek, ugyanúgy, mint például a szolgáltatás nyújtás szabadsága az alvállalkozás témájában. Csak azt tudom mondani, hogy ott van a kötelező és egyetemes felelősségvállalás. Ezzel azt hiszem, hogy mindenre reagáltam. És mi lenne a legjobb megoldás? Hogyan tudnak a problémát legjobban megoldani? Azt hiszem, hogy egy külön meghallgatásra volna szükségünk, amely nem csak két órás kellene, hogy legyen, hiszen itt egy sokkal mélyen szántóbb filozófiai vitába is bocsátkozhatnánk, ami pedig a visszaéléseket illeti illetve ezek feltartóztatását. Nos, ez attól is függ, hogy a felülvizsgálat milyen irányba halad. Látjuk, hogy jelenleg megpróbál bizonyos problémákra reagálni, például a bérdömpinggel kapcsolatos kérdésekre, de nem megy elég messze ahhoz, hogy az alvállalkozással kapcsolatos problémákat is megoldja, vagy az ideiglenes munkavállalással kapcsolatban felvetődő gondokat. Az egyik parlamenti képviselő is említette, hogy, és ez számunkra is egy kérdés, hogy miért kell egy olyan irányelv végrehajtását erőltetnünk, amely nem működik. Először hozzuk rendbe az irányelvet, és aztán helyezzük át a hangsúlyt a végrehajtásra. Az átláthatóság, most nem az első alkalom, hogy erre kitérek itt a parlamentben. A végrehajtási irányelv bizonyos problémákra reagál, de ahogy az imént már említettem, a szociális partnerek a tagállamokban sok információval rendelkeznek, és ezen forrásokat fel kellene használnunk méghozzá a lehető legjobb módon. Több észrevétel is elhangzott. Kósa úr, ha jól lehetem ki a nevét, az ön kérdése az volt, hogy egyetértünk-e azzal, hogy itt nem kizárólag feltétlenül kelet-nyugat problémáról van szó. Valóban csak éppen egy ilyen problémává élezték ki, ugyanis a kiküldés egy olyan jelenség, ami az egész Unióban megfigyelhető, de valamilyen oknál fogva az újabb keleti tagállamokból érkező vállalatok ügyesebben kerülik meg a jogszabályokat. Niels Trump. Köszönöm, Niels Trumpnak adnám meg a szót. Thank you very much. Uh, first of all, representing... Köszönöm szépen. Mindenek előtt az összes cég képviseletében mondhatom, hogy a fő gondunk az, amikor illegálisan működnek, illetve illegálisan küldenek ki munkavállalót a cégek, ebben ne kételkedjenek, és amikor ezzel nem felveszik a küzdelmet, akkor önökkel vagyunk. Tehát az irányelv, a végrehajtási irányelvvel kapcsolatban sokszor volt erről szó, a végrehajtási irányelv most már megvan, de nagyon gyakran nem alkalmazzák, mert a politikai hangsúly az irányelv felülvizsgálatán van. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet, és kérni a parlament támogatását, hogy a végrehajtási irányelv is legyen már működőképes. Ami a kiküldetés irányja felülvizsgálatát illeti a felülvizsgálattal az a gond, hogy nem segít nekünk az illegális céges tevékenységek és az illegális kiküldetés elleni küzdelemben. A legálisan működő, legálisan kiküldött cégek számára viszont problémákat jelent. Ezért próbáltam bizonyos példákkal érzékeltetni a gondunkat. A javaslat az asztalon van, ez, erről kell vétát folytatnunk, és természetesen a vállalatok azt nézik, hogy hogyan lehetne javítani a javaslatot. Nem könnyű ez. De hogyha a szociális biztonságról beszélünk, én Dániából jövök, és el kell, hogy mondjam, hogy az én országom a legnagyobb szociális dömping elkövető, hiszen nálunk a legmagasabbak a fizetendő járadékok. Természetesen van kapcsolat a kiküldetési irányelv és a társadalmi biztosítási rendelet között, de a bizottság nem tett javaslatot a TB ügyekre, úgyhogy a bizottság által megtett javaslatokról tudunk csak vitát folytatni. A biztosítás, a szociális biztonság és a kiküldetés között igenis van kapcsolat, ezzel foglalkoznunk kell a társadalmi biztonságra is szükség lenne egy javaslatra. Balasz úr több példát is felvetett. Ezeket többségükben megbeszéltük a végrehajtási irányelv kapcsán, postafiók, cégek vonatkozásában. Ezt megbeszéltük. Én nem szeretnék ítéletet mondani, hogy a legjobb megoldás született, de megszületett a politikai döntés és eh, higgyék el a cégeknek, eh, világos jogi viszonyokra van szükségük évekre előre, és állandóan változtatják a eh, szabályokat, és sajnos nekem is ezt a kifejezést kell használnom. A cégek számára ez egy rémálom a munkaszerződéseket állandóan át kell írni, és ez egy rémálom a cégek számára. Higgyék el, a francia munkajoghoz alkalmazkodni egy Dánnak nem semmi. Nyilván visszafelé is sokkoló á, élmény lehet ez. Európa bonyolult, összetett, van egy irányelvünk, működtessük. A Business Europe nevében mondom, hogy nagyon szívesen állunk rendelkezésükre, de a társadalmi biztonságról is kell javaslatot tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Akie professzorhoz fordulok, Akie von Huck professzorhoz. Aki von Hucknak hívnak, ez az egyik legnehezebben kiejthető név. Aki von Huck. Észak-Hollandia egyik a kisebbségi nyelve a fríz. Ez egy fríz név. Szóval a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban úgy gondolom, hogy jelenleg irányelv azért nem biztosítja az azonos javadalmazást, mert ugye a törvényekben, illetve az alkalmazandó kollektív szerződésekben szereplő béreket lehet csak alkalmazni, de sajnos egyre kevesebb ilyen van, hanyatlóban van a kollektív szerződések korszaka a különböző megszorítások miatt. Egyes országban még vannak belőlük, de mindenképpen eltűnőben vannak és nagyon különbözőek a kollektív megállapodások vagy rendszerek, amik létrejöttek. Hogyha összehasonlítható fizetési szinteket akarunk elérni, akkor össze kell hasonlítani, hogy minek alapján számolják a béreket. Tehát ez volt eleve az eredeti szándéka is az irányelvnek, hogy a különböző nemzeti hagyományok, a különböző nemzeti körülmények között azonos viszonyok jöjjenek létre. A beszállítói láncban, ráadásul ez egy korlátozó hatású, tehát ellentétes hatást váltana ki, hogyha a szociális partnerek ilyen beleszólást kapnak. a bizottság azt mondja, hogy újfajta módja ez a fizetések meghatározásának. Az irányelvről néhány évvel ezelőtt kutatást végeztünk, és azt láttuk, hogy a vállalati tanácsok befolyásolhatják a beszállítói láncot, meg hogy kikhez, milyen beszállítókhoz fordulnak a cégek. Tehát a fizetések tisztességességének utána nézhetnek. Ez sokkal tisztességesebb, sokkal korrektebb, mint eh, amit most eh, javasolnak. Hát erre akartam figyelmeztetni. Ami a Róma egyest illeti, úgy gondolom, hogy fel kell ismerjük, hogy a Róma egyes mindenfajta foglalkoztatási kapcsolatra vonatkozik a ö, nagyon jól fizetett Amerikába kiküldött dolgozóra ugyanúgy vonatkozik, mint az Afrikába küldöttre, vagy az Európán belül kiküldöttre. Ez egy ö, nyitott végű szabály, ami arra irányul, hogy az egyéni szerződéshez a legközelebb kerüljünk a Róma Egyes világszerte alkalmazott egyezmény, nem csak az EU-ban. A probléma a kiküldetésnél sokkal inkább ahhoz kötődik, hogy bizonyos kötelező elemek a munkabiztonságra, a javadalmazásra vonatkozóan kötelező rendelkezésekkel megoldható tehát maradjunk ennél, és ne térjünk át a szerződésre vonatkozó jog területére. Ezeket a szabályokat hagyjuk. Az én tanácsom az, hogy próbáljunk gondoskodni arról, hogy milyen típusú védelmet akarunk a kiküldött munkavállalóknak biztosítani, mit akarunk biztosítani a más külföldi jog alatt dolgozó egyéb munkavállalóknak, és a Roma 1-es 9-es cikke alapján mindez elvégezhető, nincs szükség a két éves időkorlátra nem kell beavatkozni egy olyan rendszerbe, aminek sokkal széles körűbb kihatásai lehetnek. Ennyit akartam mondani. Elnök, köszönöm szépen, Marek Bányó professzor, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igyekszem én is a hozzám intézett kérdésekre először válaszolni. Dominik Márten úr azt kérdezte, hogy hogyan lehetünk versenyképesek, hogyha ez az extra költség sújt bennünket. Jongérius asszony adta meg az egyik lehetséges választ erre a kérdésre, hiszen azt mondta, hogy a legtöbb kiküldetés a befogadó országokban szakmahiányból ered. Vannak olyan helyek, helyzetek, amikor nincsen helyi versenytárs. Ez nem jelenti azt, hogy a jogszabályok ne lennének különbözőek, hogyha volna öm, helyi versenytárs, akkor vélhetőleg extra bónuszt kellene, hogy fizessen a cég. Erre a bizottság javaslata is térne. Így azonban csak az extra költségeket kell a kiküldő cégnek fizetnie. Dlabajova asszony konkrét példákat kért. Két jó példát adhatok. Ugyanis különbség mutatkozik a helyi szabályokban, amelyek a helyi cégekre is vonatkoznak, és azon költségek tekintetében, amelyek csak a kiküldő cégekre vonatkoznak. Ezt pedig én egy akadálynak, a szolgáltatás nyújtási szabadság előtt tornyúsodó akadálynak tekintem. Vegyük Franciaország példáját. Franciaországban a fix futamidejű szerződésekre egy speciális díjat kell fizetni. Ez mind a francia, mind a lengyel vagy német kiküldött munkavállalóra vonatkozik, de van egy további díj, amelyet nem olyan régen vezettek be, egy bejelentési díj, amely maximum 50 euróra rúghat egy kiküldött munkavállaló tekintetében. Nos, ezt az összeget a helyi cégnek soha nem kell majd kifizetnie. A kiküldő cégnek viszont igen, ez pedig egyértelműen akadály a szolgáltatás nyújtás szabadságának útjában. És ha már az akadályokról beszélünk, egy további kérdést is, fel, is válasz szeretnék adni. Balasz képviselő válasz, kérdésére válaszolnék, aki egy egészen új javaslatot vetett fel, melyre nem terjed ki a bizottság javaslata, miszerint, hogy az egyik tagállamban jelesül a származási, a kiküldés országának tagállamában egy minimum forgalmat kelljen lebonyolítani a cégnek. Nos, a szociális, bizt, szociális ellátórendszerek koordinációjának gondolatából ered ez a gondolat is. Én az egységes piacot másként értelmezem, mégpedig a következőképpen. Teljesen mindegy, hogy mely tagállamban dolgozik valaki, vagy rendelkezik céggel, teljes szabadságában áll, hogy bármely más tagállamban szolgáltatásokat nyújtson. hogyha például bevezetnék ezt a céget, akkor egy eh, elképzelhető volna, hogy egy ha nem vezetjük be ezt a szabályt, akkor elképzelhető, hogy lesznek olyan cégek, nagyon mobilis cégek, hipotetikus módon beszélek erről, amelyek forgalmuknak 20%-et eh, egyetlen tagállamban sem érik el, mert olyan sok tagállamban dolgoznak. Ezt pedig nem akarhatjuk megakadályozni. Jelzem, és látom, hogy lejárt az időm, ez nem csak én, nem az én tanulmányom ez. Amikor a bizottság a javaslatával előállt, adatvákum volt. Nem volt semmi megalapozott információ, de van a lengyel pénzügyminisztérium és gazdasági minisztérium, a francia pénz és gazdaságügyminisztérium által 2016 márciusában készített tanulmány, amely egyértelműen kimutatja, hogy a francia munka, munkavállaló kevesebb pénzbe kerül, mint a lengyel kiküldött munkavállaló Franciaországban. Mondom, azt a francia minisztérium tanulmánya mutatja ki. de egyébként nem csak a lengyel kiküldött munkavállalókra, hanem a portugál, a spanyol és Romániából kiküldött munkavállalókra is vonatkozik ez. Köszönöm. Még csak egy, egy mondatot engedje meg, elnök asszony. Alapozzák az érveiket adatokra, azt hiszem, hogy tényleg most csak becsléseket tudunk felállítani, hogy milyen eredményre vezet majd az új szabályozó rendszer. Rengeteg kérdést fogalmaznak meg rengeteg érdekes kérdést, és valóban igaz, hogy nem rendelkezünk elég megalapozott adattal. Kérem tehát a szakértőket, hogy a titkárságnak juttassák el az előadásukat, illetve azon válaszokat, amelyekre nem volt idejük, hogy választ nyújtsanak itt szóban, és ilyen módon komplex áttekintést kaphatnánk erre a komplex kérdésre. Rudelli asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Néhány észrevétellel élnék csak. Az olyan ágazat, mint az enyém, az olyan ágazat számára, ahol mindenki a szociális dömpingről beszél, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a cégénk számára kicsit fárasztó már. Napi szinten eszmét cserélünk a tag cégjeinkkel, és azt mondják, hogy nem küldik ki a munkavállalókat, és nem is fogadnak be munkavállalókat. És ha ezt megteszik, akkor viszont nem a szociális dömping okából teszik meg, hanem más okoknál fogva. Szóval úgy gondolom, hogy a kiküldési rendszerben résztvevő cégeket nem szabad ilyen általános vád alá helyezni. úgy is gondolom, hogy nem olyan, hogy kézenfekvőnek tűnik a nagy és a kis cégek szembeállítása. Hát az én ágazatomban a cégek 85%-a kis vagy középvállalat. Nem mondhatjuk a kiküldésre sem azt, hogy a nagy cégek, sem azt, hogy csak a kis cégek élnek vele. Az a benyomásom, hogy mindent összekutyudunk, összekeverünk az érvelésünk során. Ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy az illegális munkavállalási formákkal vagy a szociális dömping jelenségével nem szabad összekeverni a munkavállalók kiküldésének jelenségét. Persze vannak problémák, ezekre megoldást kell keresni, de még egyszer mondom, a jó megoldás megtalálásában bizony nem segít bennünket, hogyha összekutyuljuk a fogalmakat a végrehajtási irányelvet kell tökéletesíteni. A Business Europe-tól jövő kollégám a szociális, a társadalom biztonsági koordináció kérdésének fontosságát vetette föl. Úgy hiszem, hogy ezt a kérdést a 96-os irányelv áttekintésével együtt kellett volna kezelni. Ez hiba volt, hogy nem így történt. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy bármiről is döntenek, alkalmazható jogszabályt kell elfogadni. Hiszen legyünk őszinték, hogy gyakran azért nem alkalmazzák a jogszabályt, mert alkalmazhatatlan. Hát legyünk őszinték, hogyha elolvasunk egy cikket a jogszabályban, percekbe, ha nem órákba telik, hogy az ember kihüvelyezze a jelentését. Ez nem elfogadható, hiszen végső soron, hogyha egy cég nek egy jogi szakértőt kell alkalmaznia, hogy értelmezze számára a jogszabályt, akkor ezt nem fogja megtenni, hanem megkerüli majd a jogszabályt. Még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amit a tisztelt ház és a tanács elfogad, annak érthető és végrehajtható szövegnek kell lennie a végrehajtási irányelv, kérdezem, egy hipotetikus retorikai kérdésként, vajon értéke a munkaügyi felügyelők a végrehajtási irányelv szövegét? Hát ez most majd játékon kívül, az üléstermen kívül szívesen megbeszélem önökkel ezt a kérdést, de sejthetik a választ. Egy szóval, Jagéri asszony is mondtam, hogy miért van a probléma, hogyha többet kell fizetni? Nem, nem probléma ez. A probléma azonban az, hogy a mai jogszabály jogi és gyakorlati problémákat vet fel, ezt pedig nem fogadjuk el. Tehát, hogyha egy jogilag e, életszerű és végrehajtható, és a gyakorlatban is végrehajtható jogszabályt fogadnának el a jogalkotók, akkor teljesen más van a helyzet. Az vas és acélipar, ennek az, az szavukat hangoztathatom itt, egy gyakorlatban alkalmazható, érthető jogszabályra vár. Köszönöm szépen, most pedig megadom Hedlund kollégának a szót. Köszönöm, sok kérdést tettek fel. Három fő kérdésre szeretnék koncentrálni, melyeket Jungerius asszony tett fel, illetve arra a kérdésre, hogy ez egy kelet-nyugati probléma. Először arról azt kérdezték, hogy Jongélis asszony azt kérdezte, hogy a kiküldés nem akkor történik el, amikor szakma hiány jelentkezik. Hát ez volt a szabályozás létrehozásának, ebből indult ki a szabályozás. Mondván, hogyha az egyik országban hiány mutatkozik egy szakmában, egy másik országból ezt kipotolhassák. A 2000 um, 7 per 96-os szabály jól működött, de 2007 után jelentkeztek a problémák. Mégpedig azért, mert a munkavállalói jogok végrehajtását korlátozták, és így egy egyenlőtlen verseny jött létre. Egyes szégek számára bizniszmodellé vált, hogy olcsóbb munkaerőt küldjenek ki, mint a befogadó ország munkavállalói. Ez pedig problematikus, és ez eltorzította az egész belső piacot. Értem én, hogy a vas és acélipari ágazatban más feltételek állnak fel, az építőiparban ez a jelenség eltorzította a piacot. Nem csak a munkavállalókat zsákmányolták ki, hanem a szociális dömping ugyanakkor a vállalkozások életét nehezítette meg, hiszen ez egy tisztesítelen versenyt jelent, ráadásul az adó elkerülés egy formája, és ez a három elem határozza meg. Ami pedig a szociális partnerek autonómiáját illeti. Egyetértek önnel, Jongérius asszony, itt nem az a cél, hogy Európa szociális modelljét egységesítsük. Például Svédország és Dánia szociális modelljeik, ezek hasonlítanak egymáshoz, de sok más ország szociális modellje nagyon különbözik egymástól. Egy-két elvet, bármennyire is különbözzenek a szociális modellek, azonban le kell fektetni. Az egyik az egyenlő versenyfeltételek, egyenlő pályák, egyenlő esélyek elve. Azután valaki említett, hogy itt többről van szó, semmint hogy csak szolgáltatásokat nyújtunk határon átlépő módon. Hát ha ez így van, akkor bizony ki kell terjeszteni a jogszabályt, hiszen 96 óta maga az európai szerződés is megváltozott. Az utolsó kérdés, csupán kelet-nyugati problémáról van ez, hogy nem. Csak hogyha az alacsony munkaköltségű munkavállaló kiküldésére gondolunk, akkor kelet-nyugati probléma. De hát, hogyha mondjuk egy szakma munkavállalói hiányoznak egy piacról, és más országból pótolják ki őket, akkor ez már nem kelet-nyugati probléma, hanem a piac hatékony működését felvető probléma, hiszen minden tagállamnak hosszú történelme során van felmerültek ezek a problémák, hogy azonos munkáért azonos bért fizessenek-e különböző munkavállalói csoportoknak. Ez így volt a Svédországban, Németországban is, most pedig európai szinten kell így lenni ennek. Vannak persze országok, ahol hatékonyabban működik a gazdaság, ahol a termelékenység magasabb, más országok pedig az alacsonyabb bérköltségekkel akarják a versenyképességüket megteremteni. Köszönöm szépen, most pedig Liebusz kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak egy észrevételem eh, lenne. Banyó úr végzett egy eh, vizsgálatot, és 16 eh, vállalatot kérdezett meg arról, hogy ők hogyan szembesültek ezzel a valósággal Franciaországban. Most van egy per az építőiparban. Ebben a perben kiderült, hogy 400 60 ember dolgozott a 3000-es magas biztonságú építési területen, és több mint 200-an illegálisan dolgoztak feketén. Nem lehet ezt ellenőrizni, a cégek más cégeket zsákmányolnak ki, és a kiküldött munkavállalókat is kizsákmányolják, egyszerűen azért, mert bármikor indoklás nélkül visszaküldhetők a saját országukba. Ezek a szabályok tehát nem hatékonyak. Balasz képviselő készített erről egy jelentést, és érdekes dolgokat állapított meg. Meg kell nézni, hogy ezek a cégek a származási országokban egyáltalán léteznek-e. Ugye az emberek egymást használják ki, az én ágazatomban ez botrányos. Botrányos, hogy ezek a munkavállalók milyen embertelen bánásmódban részesülnek a lakhatás terén, az utazás terén. Nézzék meg, hogy hogyan bánnak velük. Én örülök, hogy ezt a vitát most lefolytatjuk, mert legalább ki lehet mondani, le lehet írni ezeket a dolgokat, és talán majd találunk megoldást arra, hogy a vállalatok méretüktől függetlenül biztonságban legyenek, itt a kis építőipari cégekre gondolok, de a munkavállalókra is. Én szakember vagyok, szakiparos, de korábban cég alkalmazottja voltam, és tudom, hogy hogyan lehet kizsákmányolni az embereket. Morán asszony említette, van még egy dolog, a gyakornoki munka, az oktatás, az alapképzés és a továbbképzés nagyon fontos, ezekre kellene a hangsúlyt helyezni, és akkor nem állna elő ez a jelenség. Franciaországban 26 ezer kiküldött ember volt, közben 6 millióan keresnek munkát, hogy lehet hogy nincs elég munkavállaló, a, aki betölthetné ezeket a munkahelyeket. Úgy gondolom, hogy a cégek, ha megkérdezik őket, meg a munkavállalók el fogják mondani, hogy mi az igazság. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek ezért a nagyon érdekes és nagyon termékeny eszmecseréért, és szeretném azt is megkérdezni, hogy el tudnák-e a kedves szakértők küldeni írásban előadásuk anyagát a titkárságunknak. A titkárság gondoskodik majd arról, hogy ezt továbbítsa a képviselőtársakhoz. Azt kérném, hogy akkor a két előadónk tegye meg záró észrevételeit. Először Elizabeth Morán adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is a magam részéről szeretnék köszönetet mondani az összes szakértőnek, akik elmondták, hogy hogyan látják, hogyan értékelik a helyzetet, és mi a véleményük. Egy nagyon konkrét ügyben szóltak hozzánk a végrehajtási irányelvel kapcsolatban, hogy hogy áll a helyzet, és hogy miért késlekedik ez. Mindenkinek elmondanám, mindenkit emlékeztetnék, hogy Agnes és jó magam azt a kezdeményezést tettük, hogy közösen levelet intézünk a szlovák köztársaság el hoz, a soros elnökséghez, annak érdekében, hogy megvalósuljon végre ennek a végrehajtási irányelvnek a hatályba léptetése. Danuta ugye 2014 áprilisában sokat foglalkozott ezzel. Mi nagyon ragaszkodnánk ahhoz, hogy megtörténjen az átültetés, ugyanakkor elmondjuk a tanácsnak is, hogy szükség van erre a végrehajtási irányelvre, de nem erről van ma itt szó, nagyon fontos ugyanakkor az irányelv felvizsgálata, a kiküldetési irányelv felvizsgálata, a, mind a kettőt meg kell valósítani. Különösen fontos a javadalmazás meghatározása, definíciója, hogy az, hogy mit takar a javadalmazás kifejezés, az, hogy mekkora az időtartama egy kiküldetésnek, hogy hogyan működhetnek a munkaerő ügynökségek, hogy ne ők ösztönözzenek a kiküldetésre, ugyanez vonatkozik a beszállítói szerződésekre is, illetve a szociális dömpingre. Nagyon fontos, hogy ezeken a területeken a kiküldött által végzett munkát megfelelően szabályozzuk európai szinten világos, alkalmazható és ellenőrizhető jogszabályszöveggel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Elizabeth. Most pedig Agnes Jungeriuszt kérném meg, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek és megosztották velünk a gondolataikat. És engedjék meg, hogy azon pontok mellett, amelyeket a társelőadó már felvetett, egy másik kérést is megfogalmazzak. Úgy gondolom ugyanis, hogy nagyon időszerű ez a meghallgatás, már csak azért is, mert most folyik a megszövegezése a válaszlevelünknek a bizottság javaslatára, és az imént már elmondtam már különálló szakértőkhöz, illetve leveleket is írtunk ebben a témában. A szakértőim, szakértőink közül néhány, néhányan már egyeztettem. Azt szeretném azonban kérdezni, hogy tényleg azt szeretnék-e, hogy egy konkrét, alkalmazható javaslatot dolgozzunk. Ha igen, akkor segítsenek, úgyhogy az önök szakértelmét és tapasztalatát be tudjuk építeni konkrét javaslatokba. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a végleges tervezet tartalmazza az egyensúlyt, egyfelől a szolgáltatás nyújtás szabadsága, valamint, ha mondhatom úgy, a, azon szabadság között, hogy az embert ne zsákmányolják ki ezen folyamat során. Fontosnak tartom, hogy az embereket ne zsákmányolhassák ki. A munkaerőpiacon mindenkit befogadjanak, az újonnan érkező migráns munkavállalók is láthassák azt, hogy méltányos bánásmódban részesülnek. És nagyon örülnék annak a ténynek, örülnék annak, hogyha ezen meghallgatás után ne csak azt látnánk, hogy melyek a problémák, hanem ha nem látnánk a segítő szándékot is, hogy valóban megoldjuk ezen problémákat, és a megfelelő irányba lépjünk. Mert az európai projekt szempontjából is fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk, egyfelől a szolgáltatás nyújtás szabadsága, valamint a munkavállalók védelmek között. A kiküldött munkavállalók, valamint azon munkavállalók esetében is, akik új kollégákat fogadnak munkahelyükön. Ez az egyensúly, ez egy olyan munka, amelyel nekünk is meg kell birkoznunk, de nagyon örülnénk az önök segítségének. Köszönöm szépen. Köszönöm, Agnes. Itt van az Európai Bizottság is, ezért szeretném megkérdezni, hogy reagálna-e az elhangzottakra. Kívánok-e hozzátenni ehhez valamit? Parancsoljon! Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat, és csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a 96-71-es irányelv nem az az irányelv, ami a szolgáltatásnyújtás szabadságát megfogalmazza. Ez a szerződésben szerepel, viszont a kiküldött munkavállalókat ez az irányelv védi. Az irányelv alkalmazási területét meg kell tartani ahhoz, hogy az összes érintett munkavállalóra vonatkozzon az. Ezt többen említették itt, és én is szeretném hangsúlyozni ugyanakkor a központi kérdés, ami ki alakul itt az, hogy megfelelő módon védi az irányelv az érintett munkavállalókat. Ugye a csalások, visszaélések szembeni védelem az egyik szempont, és a bizottság nagyon nagy jelentőséget tulajdonít Eh, az irányelv, eh, a végletesi irányelv alkalmazásának, és eh, minden tagállamot felszólítottunk az átültetésre. A második dolog pedig, amiről itt szó volt, az irányelv alapszabályainak adaptációja. Itt arról van szó, hogy 20 év után a frissebb fejlemények fényében, például a kölcsönmunkavállalók szempontjai szerint, meg a társadalombiztosítás változása után alkalmazzuk, adaptáljuk az irányelvet, hogy a helyi cégek és a, a kiküldött munkavállalók esetében is megfelelő védelmet biztosítson. Köszönöm. Köszönöm mindannyiuknak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat az, a meghallgatás során, és a társelőadóknak pedig az árnyék jelentéstevőknek is, tudván, hogy nem könnyű ez a munka, azt kívánom, hogy megtalálják a lehető legjobb megoldást. Köszönöm szépen, és az elnök a tolmácsok munkáját is köszöni. The next meeting következő ülésünkre pedig item, illetve a következő napirendi pont. Other business. A következő napirendi pont az egyebek, de nincs egyéb napirendi pont, nincsenek egyebek. A következő ülésre ezért november 29-én kerül sor. 9-től 18 óra 30-ig itt Brüsszelben. Köszönöm.